szóbeli kérdés a bizottsághoz. Az európai sertés hús ágazat árválságára vonatkozik, és a mezőgazdaság és vidékfejlesztési bizottság adta be. Első felszólalóként megadom a szót a jelentéstevőnek, Sikeszki úrnak. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim, tisztelt biztos úr. Egy rendkívül fontos kérdésről beszélünk ma délután, hiszen bonyolult és összetett ügyről van szó. Látható, hogy az Európai Unió sertéshús ágazata nehéz helyzetben van, és a sertés gazdálkodók is küzdenek. Azt látjuk, hogy csökkennek az árak. Egy négy éves időszakban 2015-ig mintegy 15%-kal csökkentek az élelmiszerárak virágszerte. A közös mezőgazdasági politika egyik előnye az, hogy lehetővé vált bizonyos mértékben stabilizálni a dolgokat. Egyrészt a gazdálkodók bevételét illetően, másrészt pedig a kereslet és a kínálat kiegyensúlyozása tekintetében is. A mezőgazdasági politika vívmányait nagyra értékeli az európai társadalom, különösen a gazdálkodók. A helyzet egyre összetettebb, egy, egyre nehezebb, bonyolultabb, és azt hiszem mindannyian tudjuk, hogy a közös agrárpolitika nagyon is függ attól, hogy mi történik a világpiacon, azaz függ külső tényezőktől, olyan tényezőktől, amelyeket nem kontrollálhatunk. Gondolok itt például általánosságban véve az árválságra, az árak csökkenésére. Ami pedig konkrétan a szóbeli kérdést illeti, azt hiszem mindannyiunk számára ismeretes ez. Folytatódik az orosz importtilalom, és ezzel a legnagyobb Európai Unió, Uniós piac megszűnt a sertés ágazatban, ez pedig súlyosbította az addig is létező problémát. Erős lefelé irányuló nyomás nehezedett az árakra, és az árak olyan mértékben csökkentek, olyan mértékben, amely megelőzte az ágazatban ismeretes ciklikus tendenciákat de most még ennél is mélyebbre süllyednek az árak. Azt látjuk, hogy tavaly 9%-kal csökkent a hasított hús ára, és ez a karácsonyi időszak előtti adat, amikor általában a vásárlások mértéke növekedik. Ez azt jelenti, hogy nagyon sok gazdálkodó az előállát, előállítási ár alatt értékesíti a sertéshúst. A magántárolási rendszerhez irányuló kérelmek nagyon magasak voltak, egyre több ilyen kérelem futott be. Azonban a jövőbeli nyomás csak növekedni fog. És akkor akkumulálódik a tárolási helyiségekben a sertéshús mennyisége. Ez azt jelenti, hogy növekszik majd a kínálat, és ezzel még inkább csökkennek majd az árak, egyre súlyosbodik ez a probléma. Egyre nehezebb helyzetbe kerülnek a gazdálkodók. A kérdés tehát a következő. Az Európai Bizottságnak szándékában áll-e, hogy további lépéseket tegyen a magántárolási segítségnyújtási rendszer keretében, illetve Mire számít a bizottság, hogy ennek a rendszernek milyen hatása lesz a piacra nézve, illetve az árstabilitásra nézve? Ahogyan korábban is megemlítettem, a hús kikerül majd ebből a tárolási rendszerből egy adott pillanatban. A kérdés pedig az, hogy az Európai Bizottság meggyőződik-e arról, hogy a jelenlegi rendszerben rendelkezésre álló eszközök valóban a gazdálkodók zsebébe kerülnek azon gazdálkodókhoz, akik nehéz helyzetben vannak és támogatásra szorulnak, vagy pedig valamilyen köztes szereplőhöz jutnak ezek a források. Nagyon jól tudjuk, hogy az élelmiszer lánc a farmtól az asztalig terjedő láncolatban maga a gazdálkodó a leggyengébb láncszem, és ő károsul legjobban, amikor csökkennek az árak. Milyen lépéseket kíván tenni az Európai Bizottság az orosz tilalom kapcsán? Különösen a sertés zsír, illetve a belsőségek, valamint a, a szalonna tekintetében. Tudom, hogy ez nem kapcsolódik közvetlenül az élelmiszerpiaci helyzethez, de a következmények eh, súlyosak a gazdálkodók számára, és természetesen a politikai helyzet sem javul. Uh, Köszönöm szépen, a bizottság nevében Hán biztos úrnak adom meg a szót, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők! Az európai sertés ágazat valóban nagyon feszült helyzetben van. Ennek a kiváltó oka a termelés növekedése az elmúlt két évben, Oroszország, mint exportpiac kiesése, és erős, súlyosbította a helyzetet, de nem ez az egyetlen kiváltó ok. Az Európai Bizottság a közös piacrenden belül a magántárlási támogatással reagált a helyzetre, és 90 ezer tonna sertéshúst lehetett 27,6 millió euróért magántárolásban tárolni. Az év elején csökkentek az árak, és a szezonális árnövekedés után a nyár elején megint csökkenésre került sor. Az Európai Bizottság továbbra is korlátozottan tudja alkalmazni e- ezt az eszközt, hogyha túl nagy a tárolt mennyiség, akkor ennek a piacra kerülésekor túlsá- negatív hatások merülhetnek fel a piacra. A szezonális átcsökkenést, januáris átcsökkenést a legutóbbi fejlemények végül is megállították és biztosították a gazdák jövedelmét. Ezzel a biztonsági háló működött. Hadd mondjam el, hogy a közös piaci rend eszközei, mint például a magán tárolás, a piacot időről időre helyettesítheti, de ez nem lehet erre állandóan erre a lóra tenni. Látjuk azt a jelzést, hogy a piac reagál. A közvetlen piac támogatási eszközök mellett a sertés ágazat az Európai Bizottság által 2015. szeptemberben megkötött szolidaritási egyezményből is profitál. Ebben olyan intézkedések vannak, amelyek 420 millió euróra rúgnak, ami az orosz termékeket illeti, az Európai Bizottság már 2014-ben indított egy VTO WTO eljárást a higiéniai szempontok miatt. Ezzel kapcsolatban még nincs végleges döntés, de úgy tűnik, hogy az Európai Uniós álláspontot fogják megerősíteni. Az Európai Bizottság tárgyalási pozícióját az orosz piachoz való hozzáféréssel kapcsolatban erősíteni fogja. Valószínűleg az Európai Bizottság szorosan figyelemmel kíséri eh, ezt a kérdést azért, hogy a jövőben is eh, azonnal tudjunk intézkedni. Köszönöm elnök, köszönöm szépen a biztos úrnak. Hm. Most pedig a frakciók hozzászólói következnek, először is a néppárt nevében. Daniel Budai a szó, másfél percre tessék. Domnule președinte, mulțumesc. Agricultura la Köszönöm szépen. Az európai eh, mezőgazdaság nehéz helyzetben van az orosz embargó, illetve az importtilalom miatt és a eh, piac helyettesítése eh, nehézségei miatt nagyon nehéz nagyon nehéz az ágazat helyzete, 1, húsz, eh, egy euró 20-ért termelnek 1 kiló húst, és 0,98 centért tudják eladni. Ennek nagyon súlyos következményei vannak, nem csak retorikai kérdésről eh, van itt szó, nem a fogyasztókat, eh, fogyasztók javára javul a helyzet, vagy változik a helyzet még akkor is, hogyha az eddig intézkedéseknél jobbak a mostani intézkedések, ez önmagában nem elég ahhoz, hogy stabilizálják az árakat. És egyes tagállamokban nem voltak hatékonyak ezek az intézkedések, sem Franciaországban, sem Romániában. Egyszerűen nincsen elég tárolási hely a magántároláshoz. Az Európai Bizottságnak új mechanizmusokat kellene identifikálni, és biztosítani azt, hogy valóban a szükségletekre válaszoljon használjanak. Azt kérem az Európai Bizottságtól, hogy újra értékeljék e, ezt a e, kérdést, és már vagy nyolc e, éve nehéz helyzetben van az ágazat, és Románia minden kötelezettségét teljesíti, állategészségügyi kötelezettségét elősíti, mégsem juthatnak vissza a piacra ezek a termékek. Köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig a szocialista frakció nevében eh, Erik Andrea következik két és fél percre. Oui, merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Tisztelt biztos úr azt mondja, hogy eh, a gazdálkodók bevétele stabilizálódott. Hát akkor nem ugyanarról az Európáról beszélünk. Egy olyan ország, mint Franciaország esetében a gazdálkodó már évtizedek óta nehéz helyzetben találja magát, mély a válság, és ez nem csak Franciaországot érinti. Európában mindenhol romlik a helyzet, és amíg az a sertéshús ágazatban, igaz ez a gyümölcságazatban és a tejágazatban is. Sajnálom, hogy nem tudunk globális vitát folytatni plenárison a hét elején, amely lehetővé tette volna, hogy többen részt vegyenek ezen a, ezen a vitán, illetve a mezőgazdasági biztos úr részvételét is lehetővé tette volna. Föl kell figyelni arra, hogy a mezőgazdaságban több ezren nagyon nehéz helyzetben vannak, mintegy 30% a gazdálkodóknak válságban van, és mintegy 10%-a már válság eleje óta jelezte ezt. Ez azt jelenti, hogy nem megfelelő politikát folytatunk már több mint két éve, Ön is nagyon jól tudja, hogy csak az Európai Bizottság tudja szabályozni ezt a piacot, ezért azt kérem öntől, tisztelt biztos úr, ismételten, hogy hallgassa meg a véleményünket, a március 14-i tanácsülést megelőzően. Egy egységes szabályozásra van szükség, amely keretében kivételes intézkedéseket lehet hozni, illetve csökkenteni lehet a termelést, csökkenteni a hasított hús mennyiségét. A három kilós határérték megoldaná a felesleg termelését újra kell nyitni a magántárolási lehetőséget azzal, hogy a benne szereplő listákat frissítik, javítják valamint megfelelő címkézési rendszert kell bevezetni, ahogyan ezt a fogyasztók is kérik, és mi is kértük már ezt több mint két esztendeje. És végül, tisztelt biztos úr, ahogyan Szélszki úrtól is hallottuk, koherens, kitartó politikát kell folytatni, annak érdekében, hogy ezt az orosz embargót megszüntessük. Minden egyes eszközt meg kell ragadni, nem új piacot kell keresni, nem ez a megoldás, nem más kontinensek felé kell tekingetni, kacsingatni, hanem az orosz embargó kérdését kell megoldani. Köszönöm. Köszönöm szépen, képviselő úr. Most a konzervatív frakció nevében Wojciechowski képviselő a szó másfél percben. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr a helyzet, a gazdák és a sertéstermelők helyzete az EU-ban nagyon nehézé vált. Mindenhol az EU-ban, ám különösen nehéz egyes tagállamokban, köztük hazámban, Lengyelországban. Hiszen a mi sertés tenyésztőink három csapással kell szembenézzenek, az afrikai sertésvészsel, az orosz embargóval és az európai agrárpolitikával, amely nem védi a kis gazdákat a kis családi gazdaságokat. A szakpolitika tudnék a nagy gazdaságokat segíti inkább. Ezért van szükség döntő lépésekre javítani, javítandó a helyzete. 8 évvel ezelőtt Lengyelországban 19 milliós állatállományunk volt sertés, amelyik most a fele sincs meg ennek. Támogatunk el a sertés részben a magántározási támogatással, és új piacokat kell keresni és megnyitni az európai hús előtt, exporttámogatásokkal megcélozva ezeket a piacokat. Ezek az intézkedések javíthatnának a helyzet, nem most drámai. A sertés hústermelők könyörögnek, segítséget kérnek tőlünk. Köszönöm szépen, képviselő úr. Most pedig az ALDE frakció képviselője, Jan, Jan Ejtema kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselőtársak! A sertés hús ára erősen csökken, a túltermelés és a lezárt orosz piac miatt. Az orosz piacot meg kell nyitni a termék előtt. Nem szabad a politikai embargó és a bolykott áldozatára tennünk, különösen most az afrikai sertésvész idején az ágazatot. Japán jó példa lehet arra, arra a piaci cselekvésre, amelyet követni kell. A legfontosabb azonban az, hogy a strukturális megoldásokat keresek. A, javítani kell a sertés hús termelés ö, ö, helyzetét az élelmiszer láncban. A termelőket is támogatva az európai sertés gazd gazdaságokban megfelelő beruházásokat kell helyezni, úgy, úgy, hogy a környezetvédelem és az állatjólét is megvalósuljon. Vissza kell terezni a piacokat, megfelelő játékteret és egyenlő játékteret kell teremteni az EU-n belül minden tenyésző számára. Egyes államok több támogatást kapnak Brüsszelből, és túltermelnek. Minden mellett európai megállapodást kell hozni a helyzetrendezésre. Fantasztikus az is, hogy maga az ágazat is hoz saját kezdeményezéseket, hogy javítsa piaci pozícióját. Ezeknek több teret kell engedni, ezeknek a kezdeményezéseknek. Köszönöm szépen, most pedig a GUE frakció nevében Végász képviselő kap szót. Eh, popular usada in Portugal, quem se... Köszönöm, köszönöm szépen. Egy portugál mondás szerint az európai intézmények egy teljesen szabályozatlan rendszerhez vezettek, mert abból indulnak ki, hogy a, hogy a piac vagy mindent szabályoz. Annak idején, amikor megnyíltak a határok, Portugália önállátó volt sert és hús tekintetben, most 40%-ot importálunk, fenntarthatatlan a helyzet. Európai biztosnak is mondom, hogy ez nagyon sürgős, nem lehet csak a szimptomákat kezelni azonnali sürgős intézkedésekre van szükség, amely eh, segíti a gazdákat eh, és méltányos jövedelmet biztosít számukra. Azt gondoljuk, hogy minden ország jogát fenn kell tartani arra, hogy legalább eh, önellátó legyen élelmiszer tekintve, és nem akarjuk azt, hogy az ágazat egy, új, egy újabb része tönkre menjen. Köszönöm szépen mondja az elnök, most a zöldek nevében Ropé képviselő következik. Három percre tessé. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Nem titok az, hogy súlyos válságban van a e, sertéságazat. A sertés felvásárlási ára e, évtizedek óta nagyon alacsonyan van. 13%-kal e, csökkent ez egy év, egy év alatt és a kiskereskedelmi árak is csökkentek, de sokkal lassabban. Tudjuk, hogy nagyon sok sertéstartó hiteleket vett fel, hogy megfeleljen az új egészségügyi állatjóléti elvárásoknak, ezért felmerül a sertéstartó ágazat fenntarthatósága Európában. Két oka van ennek az egésznek. Az egyik, hogy növekszik a globális kínálat, másodszor pedig nagyon költséges állatjóléti intézkedések vannak Európában. A kereskedők magatartása sem mindig elfogadható, nem mindig fair, a sertés láz is nagyon súlyos problémákat okozott. Nemzetközi szinten kell megközelíteni ezt a kérdést. Miért követeljük azt az európai eh, termelőktől, hogy tartják, tartsák be az állat jól, jólét intézkedéseket, és közben megengedjük az importot olyan országokból, ahol ezek a standardek nem léteznek, és ott már 25%-kal olcsóban lehet importálni. Ráadásul ezek még akár génmanipulált termékeket is tartalmazhatnak. Ezen harmadik országokból azonnali tilalmat követelünk, olyan országokból tehát, ahol alacsonyabb az állatjóléti intézkedés, mint Európában. Az jó lenne, hogyha az Európai Bizottság azonnal ö, döntést ö, hozna, és a WTO szinten követelni a magas szintű állatjólétű intézkedések megvalósítását. Emellett a hozzáadott érték tisztességes elosztását is biztosítanunk kell, amiből jusson megfelelő rész a, mind a kereskedőknek, mind a gazdáknak. A gazdáknak export támogatási intézkedésekre is szükségük van, mindenek előtt egy export garancia rendszerre. Még, e, még végül, de nem utolsó sorban az afrikai sertésláz egy súlyos probléma. Nálunk Létvániában például ez nagyon súlyos veszélyeket, problémákat okoz, és a litván hatóságoknak sikerült a betegség elterjedését megállítani, de a gazdák a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok miatt nagy mm, hátrányokat szenvedtek. Köszönöm szépen. Elnézést. Elfogad-e egy kék kártyát? Elfogad egy kék kártyát? Stefán Ektől? Igen, tessék. Tessék, Ekkor. Äh, Köszönöm szépen, elnök úr. Nyilván ön is tudja, hogy az Európai Uniónak Unió számára lehetetlen az állatjóléti eh, sztenderdeket megkövetelni harmadik országokban kérdésem, hogyha valóban azt a kevés sztenderdet, amit eh, itt az Európai Unióban nagy nehezen sikerült eh, elérni, hogyha ezeket most csökkentik, csak azért, hogy a piaci, piacnak megfelelő ára térjenek el, ez nem elfogadható logika számomra. Válasz? Köszönöm szépen a kérdését, jó kérdés. És a beszédemben már elmondtam, hogy az európai standardek eh, megfelelőek, eh, elég magasak, és de nem engedhetjük meg azt, hogy importáljunk olyan állati termékeket, amelyek olyan országokból származnak, ahol nem tartják be ezeket a sztendereket, alacsonyabbak a sztenderek, és ezzel alacsonyabb árakat érünk itt el az Európai Unió piacán. Most pedig az EFTD frakció nevében megadom a szót David Cobennek. Aki nincs itt, akkor ezzel rátérünk a következő hozzászólóra, aki Dominik Bilde, az INF e részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Az e- európai sertéságazat ma súlyos válságban van, amely a mezőgazdaság, a mezőgazdaság szervezett, a politikai vezetők által szervezett tönkretételének az eredménye. Először is az orosz embargó és importtilalom ez az európai és a francia gazdákat teljesen tönkreteszi. Itt az ideje, hogy az embargót megszüntessük, és ennek közvetetlen, hat, közvetett hatása lenne az árakra. Aztán a kereset és a kínálat közötti kiegyenlítetlen viszony Európában ebben az évben növekedett a kínálat, több, ez 10 millió kilónyi sertést, húst vitt a piacra. A spanyol és a német ágazat a szociális dömpinget folytat, óránként csak 4-5 eurós bért fizet a időlegesen alkalmazott munkavállalók számára ebben az ágazatban. Franciaországban 1,40-nel csökkent az ár, éppen hogy csak megélnek, éppen hogy csak túlélnek a gazdák ez az ár azonban a külföldi versenytermékekkel szemben, konkurenciával szemben még mindig magas. Persze tiszteletben kell tartani az állatjólétet és a sertések védelméről szóló irányelvet, azonban nem lehet a fogyasztókat szembeállítani ezzel, és az ő védelmüket csökkenteni szociális, egészségügyi, környezetvédelmi sztenderdjeink nem olyanok, mint a harmadik országokban. Az Európai Unió hogyan higgyük el, hogy az Európai Unió ö, foglalkozik az európai gazdák problémáival, hogyha közben folytatja a TTIP tárgyalásokat, amelyben egyáltalán nem veszik figyelembe az európai elvárásokat, 40%-kal alacsonyabb az óramér, és az címkézési követelmények sem ugyanolyanok. Köszönöm szépen. Köszönöm. Most pedig Norbert Linz képviselő kapja meg a szót. Egy perc, 30 másodperc, nem parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr, tisztelt képviselőtársak, köszönöm szépen, hogy e sürgető vitát megszerveztük most látva azt, hogy a mezőgazdaság az európai politikában fontosabb szerepet kéne játszanunk, játszanak, különösen egy olyan válságban, amely családi gazdaságok sokaságát érinti most. Hangsúlyoznunk kell, hogy az, hogy csütörtök délután tűztük napirendre a vitát, azért az nagyon szerencsétlen időzítés volt. Baden-Württembergben, szűke pátriámban is egy negyeddel csökkent a sertéstartók száma az elmúlt öt évben, és folyamatosan csökken az állomány az alacsony árak likviditási és jövedelmi problémákhoz vezet, vezet a gazdák körében. 1,30 euró a vágási ára a húsnak, így nem lehet túlgani a gazdaságoknak hosszabb távon. A nehéz piaci helyzetben cselekednünk kell. Rövid távon, csak úgy, mint 2015-ben egy minden tagállamra elosztott segélyprogramot kell indítanunk Németországban, ebből több százezer gazdaság, több tízezer gazdaság hasznot láthatja, és új intézkedésekre is szükség van. A piaci partnerek és az élelmiszerkereskedelem is érintett. Át kell vegyük a felelősségünket, ismerve a területet. Az akár tanács reméljük hétfőn észszerű döntéseket hoz ez irányban majd. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig Mark Tarvella képviselőt illeti a szó. Két és fél percben. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák! Elfogadhatatlan az, hogy a megfelelő eh, biztos nélkül folytassuk le ezt a vitát, hiszen nagyon súlyos a helyzet. Eh, ugyanezt láttuk a tejágazatban, és itt is eh, iszonyatosan súlyos a helyzet. Különösen nehéz helyzetben vagyunk, hiszen a tej ágazat minden országot érint, a húságazat főleg északi országokat érinti. Gondolok itt Hollandiára. Ez dramatis. Drámai a helyzet a sertésgazdáknak. Jelen pillanatban minden ö, levágott állat után veszteség áll elő. 1,30 a tőkehús ára. Ebből nem lehet kigazdálkodni a költségeket sem. Egy euró 50 kell ahhoz, hogy te megkeresse a kenyerét a gazda. A hús ára nem tükrözi a növekvő termelési költségeket és az élelmiszer. Sem az energiárakat, sem a takarmányárakat. A sertéstermelők arra kényszerülnek, hogy veszteséggel adják el termékeiket, ez egyetlen ágazatban sem megengedhető és fenntartható. A liberális vízió nem tartható fenn, katasztrófát hozhat az Európai Bizottság ilyen irányú politikája az ágazatban. A válságokat kezelni kell, minden pillanatban romlik a helyzet az Európai Unióban. Biztos úr, több alkalommal felszólaltam ebben a parlamentben arról az irányban, hogy a húsáraknak tükrözni kell a termelési költségeket. A sürgető helyzet cselekvéseket követel meg. Konkrét intézkedésekre van szükség, hogy korlátozzuk a kínálatot, és a, egy sertéshús figyelő központot kell létrehozni, az ár szint, a termelési szint, a, és a, a megtermékenyítés és egyéb ö, tényezők fel, folyamatos figyelemmel kísérésére. Emellett gyorsan tárgyalni kell az orosz embargó felfüggesztéséről. Biztos úr, mint a sürgető. Ne gondolkozzunk most már tovább, hanem cselekedjünk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig, hát Belder képviselő egy percben parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Hollandul beszélek én is. A válság a sertés ágazatban már túl régóta tart. Több Hollandiában is több szervezet ugyanazt a kérdést teszi fel. Vajon a bizottság készen áll-e arra, hogy alternatív intézkedéseket hozzon ahelyett, hogy magántározási segélyt nyújt? Ebben a különleges rendkívül válsághelyzetben az ágazat követel azonnali intézkedéseket, hatékonyabb a, a levágások korlátozása hatékonyabb eszköz, mint a tározás támogatása. Másodszorban, elnök úr, meg kell nyitni az orosz piacot újra, ennek hatalmas jelentősége van. A WTO-ban az orosz intézkedéseket elítélték, ez, ezért egy technikai ö, megoldást kell keresni a lehető leghamarabb, ahogy hajtam a kollega is mondotta. Nagyon fontos, hogy az EU-n kívül és belül is egyenlő játékszabályokat teremtsünk a termelők számára. Dankjewel. Zdaj si poslanec Jasenko Selimovics Eh, Köszönöm szépen, most pedig eh, Számovics képviselő kapja meg a szót másfél percre. Köszönöm szépen. A sertéságazat problémáiról beszélünk, és az ilyen eszmecserek, eszmecserék során mindig úgy tűnik, hogy az oroszországi konfliktus okozza a legtöbb gondot, de ez nem igaz nagyon is kismértékben voltunk kiszolgáltatva Oroszországnak, Más ágazat esetében elég nehéz valóban alternatív piacot találni, azonban a gondot a politikusok okozzák, az Európai Bizottság rövidtávú megoldásokra összpontosított, mint például a magántárolási támogatás. Ahelyett, hogy valóban szembenéznének ezzel a kérdéssel, és strukturális szinten orvosolnák a problémát, a tárolás azzal a kockázattal jár, hogy súlyosbítani fogja a helyzetet. Valós megoldásokat kell találnunk, meg kell erősíteni a versenyképességet ebben az ágazatban. Keményebb követelményekre van szükség az állatjólét területén. Azon országokra vonatkozóan, akik ide exportálják termékeiket. Ezen a területen kell intézkedéseket hozni, segíteni kell a fogyasztóknak és a gazdálkodóknak. Köszönöm. Uh, és most Anja Hasenkamp képviselője szó egy percben parancsoljon. Köszönöm. Elnök úr, köszönöm szépen. A sertés ágazat egyik válságból a másikba tántorok. Ez a válság nem új. A, először volt a sertés is, aztán a piacok összeomlása, aztán a hormonok miatt egymásra jönnek a válságok. Európa a világvezető szereplő akar lenni, miközben a ő, válságok sújtják a sertés ágazokat. Az, egy sor dolog aggasztja a gazdákat, de ez el leheteteni őket. A problémák nem az oroszországi piac összeomlásából adódtak, nagyobb a kínálat, mint a kereslet. Ez régóta így van. És a, a, a termel, túltermelés csak a, a fagyasztóban végzi, nem tudjuk reklámmal se eladni a, a hústermékeket. Ez környezetvédelmi szempontból sem jó, elbetegíti az embereket ez az ágazat, és az állatjólét sem valósul meg. Ezt az ágazatot meg kell reformálni. Ez az sertésipari ágazat beteg úgy, ahogy van, hogy úgy csak úgy, mint azok az állatok, azok a sertések, amiket termel az ágazat. Ezért erős véleményem az, hogy az európai ö, ö, agrártámogatásokat meg kell szüntetni. Köszönöm szépen. Most pedig Anni Schreier Pirik asszony szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy másik holland véleményt hallanak. Biztos úr, miért mindig a sertőság az az utolsó a napi renden? Nagyon sok gazdát érint ez Hollandiában, itt meg más tagállamban is. Az és az, a, a költségeket, a termelési költségeket nem tudják megfizetni a bevét, árbevételből. Nem tarthatóak fenn a háztartások. Így az orosz válság óta, az orosz piac összeomlása óta sokkal nagyobb a kínálat, mint a kereslet. Miközben egyre nő a sertéságot, Európában csökken az ár. Hollandiában hatalmas mértékben nőttek a termelési árak a tavalyi évben. A környezetvédelmi és állatjóléti intézkedések miatt történt ez így, Házel Kampasszony, önnek mondom a kilóként húsára is ráterhelődnek ezek a pluszköltségek, Németországban és Dániában is. Egy, európai szinten is egyenlő játékszabályokat kell teremteni. A holland kormány is bejelentett egy rendkívüli segélyt, ez, ez kell a gazdákhoz eljusson, hogy megfizeshessék a költségeket, segítsen. Tehát a követeléseink a ágazat megsegítését szolgálják, és a költség, az agrár költségvetésben meg kell találni azokat az eszközöket, meg más költségvetések, amelyben meg lehet finanszírozni a segélyt. A megoldást meg kell találni a tavaly a Kopakó révén a gazdák egy jó tervet terjesztettek be Brüsszelben. Ez szolgálna a megoldást a megfelelő ár kilakításában. Ez kéne legyen a példa Európában. Köszönöm. Köszönöm szépen. Pan Mr. Kalekarski. Kaszki úr következik. Z powodu trwającego już od dłuższego czasu ogromnego kryzysu na rynkach Köszönöm szépen, elnök úr. Folytatódó, elhúzódó válság időszakát éljük, és ezért az európai gazdálkodók drámai helyzetben találják magukat. Nagyon alacsonyak az árak, és ezért a gazdálkodók súlyos pénzügyi problémákkal kell, hogy szembenézzenek. 2014-ben az Európai Parlament a frakciónk kezdeményezésére az Európai Bizottsághoz fordult, hogy azonnali intézkedéseket hozzanak támogassák azon gazdálkodókat, akik megszenvedik a külső tényezőket, illetve az orosz embargót. Lengyelországban a sertés ágazatra vonatkozóan ez azt jelenti, hogy óriásiak a veszteségek az afrikai sertéslez miatt. Az ágazati szereplők azok a gazdálkodók, akik sertést húz, húst hoznak létre, súlyosabb helyzetben vannak Lengyelországban, mint a más tagállamokban, és ezen kívül Lengyelországot aszá is sújtotta a tavalyi esztendőben, nem volt megfelelő a takarmány mennyisége, és annak az ára emelkedett. Ezért azt kérem a bizottságtól, hogy azonnali intézkedéseket hozzanak, oldják meg ezt az elhúzódó válságot. Köszönöm szépen. Karszki úr, Jakovcsics úrnak adom meg a szót gospodine predsjedavajući tisztelt biztos úr itt röv, mind rövid távú, mind hosszú távú megoldásban kell gondolkodni. Rövid távon meg kell próbálni diversifikálni, hogy lehetővé váljon új piacokat meghódítani, legyen szó például a kínai piacról. Erre képesek vagyunk, képesek lehetünk, hogyha egy egyszeri szubvenciót fizetünk a sertés termelőknek, és hogyha a Hogan úrnak körbe kell repülni a földet azért, hogy megoldja ezt a problémát, akkor is érdemes. A másik pedig a hosszú távú megoldás. A diversifikáció az egy jó dolog, de előbb vagy utóbb vissza fogunk jutni az orosz piacra. Horvátországban úgy tűnik, hogy már nincsen a sertéslásznak nyoma. Horvátország egy fontos exportáló. Köszönöm szépen. Most pedig Stefan Ek következik. Tessék elnök úr, az Európai Unióban több sertés húst termelnek, mint amennyire kereslet van ennek. Több oka is van embargó, egyre többen elfordulnak a betegségeket okozó sertés hústól. És most a, a, a keresletet akarják növelni. Mi lesz ezekkel az országokkal rövid, hosszú távon? Tönkreteszik a gazdákat teljesen most már. Miért nem vonjuk le a tanul tanulságot a tejágazatból. Az ár csökkenése nem más, mint az elhibázott mezőgazdasági politikának a jele. A legnagyobb legnagyobb kereskedelmi láncok gyakorlatilag most már diktálják az árak, árakat. A termelés a, kín, a kereslethez kell, hogy orientálódjon, és a sertéshús előállítók pedig most már lássák be, hogy egyre többen fognak egyre kevesebb húst enni, és vagy teljesen vegetáriánus életmódra átállni. Köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig megadom a szót Ann Sandernek. Egy percre tessék. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr. A helyzet súlyos. Hónapok óta veszteségeket könyvelnek el a e, gazdák. E, Franciaországban e, az egész a 15 20 tehát érinti ez súlyosan. A válságot még megerősíti az orosz embargó. Mit tesz az Európai Bizottság azért, hogy segítsen a gazdáknak, hogy ezt a diplomáciai választást vagy opciót támogassák, vagy kibírják, túléljék? Aztán az értéklánccal kapcsolatban lehetővé kell tenni a gazdák számára, hogy az árak rögzítéséből indulhassanak ki. Nem csak az sertéságazat, hanem az egész mezőgazdaság válságban van, hogyha a fenntartható mezőgazdaságot akarunk, akkor nagy, itt az ideje, hogy cselekedjünk. Köszönöm, elnök. Köszönöm szépen a képviselőasszonynak, most pedig következik a spontán hozzászólások listája. Sean Kelly az első, egy percre tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Én hétfőn este eh, részt vettem az ülésen, eh, ahol ott volt eh, Hogan biztos, mezőgazdasági kérdésekről volt szó, és ott is elhangzott, hogy egyre nagyobb, súlyosabb a válság a mezőgazdaságban. Három kérdésem van Hán biztos úrhoz. Ami az mezőgazdaságot, illeti eddig a sertéságazatról beszéltünk, de a mezőgazdasági eh, ágazatot nagyon sűrűsen érti, érinti ez az orosz eh, tilalom. Eh, másodszor milyen javaslatok vannak 20, rövid távon, illetve hosszú távon az Európán kívüli piacok felkutatására? Harmadszor milyen lépéseket tettek annak érdekében, hogy Európán belül növeljék az értékesítést. Ahogy az előttem szóló is mondta, egyre többen elfordulnak a hústól mindenféle megalapozatlan, illetve furcsa tanulmányokra hivatkozva. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Mamikis képviselő kapja meg a szót. Thank you very much. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Tisztelt biztos úr, elnök úr, a sertéshús árának csökkentésének a hátterében nyilvánvaló ok áll, az orosz embargó, sokan megemlítették ezt. Azonban még a szankciókat megelőzően volt már válsághelyzet, Lettország ö, szenvedi meg legjobban ezt a helyzetet. A mezőgazdasági az ágazata leginkább szabályozott az Európai Unióban. Nézzük, mit tehetünk, mit teszünk, semmit nem teszünk. Ez azt jelenti, hogy vissza kell nyernünk az orosz piacot. Latvia, Lettország számára ez egy hagyományos uh, piac, ugyanéz vonatkozik az Európai Unióra. Nagyon jól tudjuk, hogy megszüntették a fehér oroszországi szankciókat, ez pedig azt jelenti, hogy a sertés hús számára megnyílt a piac fehér oroszországban, azonban ez nem egyik napról a másikra történik, egy ilyen jellegű nyitás időt vesz igénybe. Hadd mondjam el, hogy elég híres volt a lett sertés hús, az Európai Unióban ez azonban csak halvány emlék marad. Köszönöm szépen. Boseszka képviselője. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. A lengyel ö, sertés gazdálkodók nevében szeretnék hangot adni aggodalmamnak a sertéshús piac destabilizációja miatt Lengyelországban, illetve amiatt, hogy az Európai Bizottság nem tesz hatékony lépéseket. Országom óriási következményekkel kell, hogy számoljon. Az Európai Bizottság olyan intézkedései miatt, amelyek az afrikai sertéslásztól próbálják megvédeni az Európai Uniót. Azt kérem a bizottságtól, hogy segítsen a gazdálkodóknak, az eddig intézkedések nem voltak hatékonyak, naponta veszteségekkel kell számolniuk, az árak csökkennek, a termelői, árak, a termelői költségek pedig növekednek. nagyon fontos, hogy támogatást nyerjen ez az ágazat. Az én országom számára ez létfontosságú. Azt várom a, szak, a bizottságtól, hogy hatékony lépésekkel segítse a lengyel sertéságazatot, hiszen ez az, óra, ez az ország tulajdonképpen pufferként funkcionál az Európai Unióban. Nem tudjuk megoldani egyedül ezt a problémát. A kérdés pedig az, hogy végre hozza megfelelő intézkedést az Európai Bizottság. Szadavi Zastopnik Józsó Rados. Rados képviselője a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném teljes mértékben támogatni az Agriszak Bizottság az irányú törekvését, hogy napirendre tűzzük ezt a témát sürgősen, hiszen a hús ágazat Európában és maguk gazdák válságban vannak. Olyan válságban, amely egyre súlyosbodhat a jövőben. Az a tervünk, hogy megnyitjuk a tározó kapacitásokat, illetve nyáron próbáljuk majd eladni a fagyasztott húst. Kérdés, hogy vajon ez a legjobb időzítése aztán kérdés az is, és szeretném hangsúlyozni, hogy vajon a gazdáknak szánt összegek elérik-e konkrétan őket majd. Azt kérem a bizottságtól, hogy a magán zározói támogatást erősítse, hogy az valóban eljusson a gazdákhoz, mert ellenkező esetben ki vannak téve a termelők a különféle manipulációknak. Horvátországban nem csak a sertés termelők, hanem más élelmiszertermelők is kivannak téve a piaci manipulációknak. Figyelemmel kell lennünk erre. A bizottság terv az is, hogy növelje a gazdaságunkat, és az import standardek, minőségi standardeket betartassa. Köszönöm szépen. Most pedig Maria Grappini képviselő. Egy percben kapja meg a szót. Domnule președinte, domnule comisar, Kriz... Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr. Az árválság a sertéshús ágazatban ismeretes ön előtt. Nagy nyomás nehezedik az árakra, ez pedig csökkenti hosszú távon a gazdálkodók számát is. Ami hiányzik, az a hosszú távú jövőkép, a mezőgazdasági politikának feladata az, hogy a kereslet és a kínálat között egyensúlyt teremtsen, megőrizzen és megvédje azt a külső tényezőktől. Gondolok itt például Oroszországra. Mit teszünk a kap keretében, annak érdekében, hogy a, hogy a harmadik országok beli piacra is kiussanak ezek a termékek. Tisztelt biztos úr! A portfóliója kapcsán talán több információt szolgálhat, szolgáltathat Oroszország kapcsán. A mezőgazdasági biztos nem jött el, ez sajnálatos. Hagyományos sertéságazat van az én országomban, nagyon megszenvedjük a jelenlegi intézkedéseket, de hosszú távon is nagyon súlyos lesz a helyzet, hiszen munkahelyeket veszítünk el. Mit kíván tenni? Biztos úr, hogyan akar véget vetni ennek a válságnak? Skripek Peniszláv Skripek a következő hozzászóló parancsolja. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Unió mindig büszke volt arra, hogy jó minőségű terméket szolgáltatnak a gazdák Európában. A mostani válság azonban felveti ezt a kérdést, hogyan lehet megoldani a kérdéseket úgy, hogy fenntartjuk a minőséget. Az embargó által okozott veszteségek láttánk kötelességünk, hogy segítsünk a gazdáknak. Szükség van arra is, hogy kártalanítsuk a termelőket, és a magántározást segítségével, támogatásával lehet segíteni harmadik országokban az értékesítést. Bár vannak támogatások, mégis egyes tagállamokban, mint Szlovákiában a gazdák nagyon nehéz helyzetben vannak. Nem mindig jut el hozzájuk ez a támogatás. És nem tudnak a más tagállamokbeli kollégáikkal sem versenyezni a szlovák gazdák. Olyan jó megoldást kell találnunk, amely az ágazat problémáit megoldja, mert a válság éves súlyosbodik. Pán poseł Czesław proszę. Köszönöm szépen. Szikiászki képviselőnek megadom még egyszer a szót, de csak röviden, ha lehet. Csak néhány záró megjegyzésem lenne. Hogan. Ő biztos éppen Lengyelországban van. A mezőgazdasági miniszter meghívására, ezt már hat hete tudjuk, hogy ott lesz, ezt a döntést, hogy ma ezt a vitát megtartjuk, ez nagyon rövid távon született meg ez a döntés, és nagyon sajnálta Hogan biztos úr is, hogy nem tud itt lenni, és nem a hét elején volt ez a vita. De örülök, hogy itt van Hán biztos úr, és biztos, hogy ez nagyon hasznos. Ő is aggodalmát fejezte ki az orosz embargó miatt az európai piacon a fogyasztás csökken. A médiában azt halljuk, hogy a vöröshús egészségtelen, és ennek nyilván hatása van az európai piacra. Közben a világpiacon is egyre nagyobb a konkurencia, és hogyha azt szeretnénk, hogy megnyerjük ezt a versenyt, akkor iparosítanunk kell, és ez azt jelenti, hogy nagyon nehéz lesz a kis sertés gazdákat a piacon tartani, de ez fontos az európai gazdaság természete miatt. Köszönöm szépen, biztos úr, öné a szó. Elnök úr, Hölgyeim és Uraim, köszönöm szépen a vitát és az utalásokat. Hogan úr, kollégám nem tudott eljönni, ám az egész bizottság nevében biztosíthatom önöket arról, hogy az agrár ágazat piaci helyzetét nagyon komolyan vesszük. Jövő hétfőn az agrárminiszterek tanácsának során a napirend elején áll a piac, a húspiac helyzete, és Hogan biztos úr az állattenyésztés témájában állást foglal. A tagállamokban és az önök parlamentjében is a közös ö, agrárpiaci rendtartás új jogi kereteket kapott, és ö, a bizottság új lehetőségeket, amelyekkel él is. A gazdaságilag stabil mezőgazdasági üzemek működése mindenki érdeke. És különösen ennek gazdaság nehéz időkben kell támogatni ezeket. Nem szabad arról sem megfeledkeznünk, hogy mindannyian azt szeretnénk, hogy a közös agrárpolitika reformlépések révén piacorientált agrárpolitikává alakuljon. Az Európai Parlament mindig támogatta ezt a folyamatot, hogy olyan állattenyésztési ágazat jön létre, amely, amely társadalmilag konszenzus alapján áll, mindenki támogatja. Így kell tehát befolyásolnunk a tenyésztéses termelést. Ezek logikus lépések, ám válságidőkben a normális feltételekhez képest különleges lépésekre van szükség, ám aki a struktúraváltás követelményét tagadja, az nem beszélhet komolyan. A sertéshús, tej vagy más agrártermékek esetében a bizottság mindig vállalja a felelősségét, amelyet a parlament és a tanács rárót. Nehéz piaci helyzetekben meg kell védenünk a termelőket úgy, hogy versenyképes, jövőképes agrárpolitika mentén haladjunk, és egyes felvetéseket csak azt tudom válaszolni, hogy éppen a ház képviselői, akik erőteljesen szólaltak ma fel, rámutattak arra a kérdésre, hogy Kelet-Ukrajna helyzete és az abból adódó konzekvenciák kihatással jártak erre az ágazatra is. Fontos tehát már csak ezért is, hogy pozitív megoldást találjunk a geopolitikai kérdésekre. Ebben optimista vagyok, és hogyha ez sikerül, akkor ebből új pozitívabb helyzetek adódnak, amelyek nyilvánvalóan közvetlen hatása, pozitív hatása lesznek az agrárágazatra és annak lehetőségére is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, biztos úr. Zárom a vitát. A mai ülés jegyzőkönyvét